Vamos a comenzar la sesión. Kezdjük akkor az ülést, mert eh, nagyjából egy percünk, eh, egy óránk és tíz percünk van. A beduinok, eh, a közép a közel-keleti izraeli palesztinai beduinok helyzetének áttekintésére. Gyakran az izraeli-palesztin konfliktus elvonja a figyelmet arról, hogy Izraelben a beduinok helyzete milyen súlyos is. ...140 ezer beduinél körülbelül az La a Negev en campos que no son... térségben, illetve még 200 ezernél Izrael területén, és folyamatosan a településeik a felszámolás veszélye alatt állnak. Cisjordániában és nagyon nehéz helyzetben vannak, az ECO főigazgatóságra tartozik egyébként az Európai Bizottságban ez a kérdés. Szeretnénk megismerni hogy melyek a legfontosabb eh, témák, mik a céljaink, hogyan tudjuk a beduinok helyzetét javítani a közel-keleten. Ezért hívtuk meg eh, vendégeinket eh, ma a Negevi Bengurion Egyetem professzorával. Kezdjük 8 percben, kérem, hogy vezesse elő az expozéját. Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Tudom, hogy csak 8 percem van, de bizonyára majd a vita vagy a kérdések alatt majd feltetik a kérdéseiket. Alkevelni Krevnávi professzor vagyok a Bengurian Egyetemről, és eh, még mielőtt belekezdenék az előadásomba, elmondanám, hogy tudósként nagyon fontos számomra a kutatás, eh, és jelenleg a politika igazából nem áll olyan közel hozzám, tehát a kutatással szeretnék elsősorban foglalkozni. Több éve kutatást folytatok ebben a témában, és eh, az egyik legfontosabb területem, hogy megvizsgáljam az át alakulás helyzetét, a gazdasági, társadalmi, oktatási folyamatokat az átmenetben, amelyen az, a bedőn közösség keresztül megy. Rádban élek, ez egy fontos beduin város Dél-Izraelben. Eh, én innen nem költöztem el, csak néha mozgok eh, eh, Izrael és Kanada között. In terms of definitions, when we talk about the Bedouin community, nem különböző nemzetekről, hanem a Beduin közösségről beszélünk, Galileában és Dél Izraelben élnek összesen 250 ezer ember, ez nagyjából egy harmada az őslakos lakosságnak. Körülbelül 60 százaléka ennek a népességnek 18 év alatti. Más szóval a népesség nagy része fiatalkorú rádban, ez egyébként a legnagyobb, második legnagyobb arab város Izraelben, 60 ezer lakossal. Minden nap 26 ezer gyerek indul iskolába. Ez nagyon ígéretes, de ezt a népességet valahogyan irányítani, igazgatni is kell. nagyjából 40-60 százalék arányban elismert és nem elismert falvakban élnek a beduinok, és nagyon nagy a különbség a szolgáltatások tekintetében a beduin lakosság és az izraeli lakosság ellátottsága között. Hogyha a teljes képet nézzük, azt látjuk, hogy egyre több erőforrás és egyre több forrás jut a beduin közösségnek, de ez nem elég. Azt is látjuk, hogy egyre többen kiesnek a középiskolai oktatásból, a, viszont egyre többen eh, járnak a bedői lányok iskolába, többen is, mint a fiúk, és ez nagyon nagy változás a bedőin közösség életében. Azt is látjuk, hogy igen, eh, van eh, a zsidó szektor és a beduin szektor között különbség, ami a forrásfelhasználást illeti a kormány részéről, de azt is látjuk, hogy a beduin közösség egyre több forrásban részesül. Ha valaki a zsidó szektorban és a beduin szektorban dolgozik, de egyébként az én <clears throat> diákeim között is eh, igaz ez, Nagyon kevés arab és beduin eh, diák van a csoportjaimban. Én látom, hogy eh, mi történik Izraelben, és lehet, hogy ezzel kritizálom is eh, az izraeli államot. A periféria és a központ között nagyon nagy a különbség. Hogyha a perifériáról beszélek, akkor a zsidó emberekről is beszélek. Amikor egy hónappal ezelőtt a kollégium elnöke voltam. Egy, itt 80%-a a diákoknak zsidó származású, és csak 20% nem. Kriad Melákiba és más falvakba is elrátogattunk a környéken, áttekintve, hogy mi történik ezekben a falvakban, még én városomban, Rahatban is, vannak olyan helyek, amelyek sokkal jobbak, mint Kvávát Mahaláhi. 42 beduin orvos vizsgázott le az állampolgársági listán vizsgán két évvel ezelőtt. 16-an megkapták az állampolgárságot, és nulla kapott végzett Malávéban munkát. Tehát óriási az szakadék a beruházások tekintetében és a forrás allokáció tekintetében a zsidó és az arab közösség között. És persze nagy kérdés, amikor egy átmeneti társadalomról beszélünk. Én büszkén vállalom beduin származásomat, azonosságomat, muszlimként, beduinként, Korábban én is sokat kritizáltam, bíráltam ezt a társadalmat, egy kulturális társadalmi jelenség visszafoghatja a közösség fejlődését, mint a poligámia, vagy az erőszak. Én kutató vagyok, tudós. Nekem az a küldetésem, hogy a máshol nem hallható véleményeket hangoztassam. Az erőszak szintje jelentős. Az elmúlt években több mint ezer arab embert öltek meg, arabok, az arab köz, közösségben, és én ezt hangosan kimondom arabként, vannak olyan jelenségek, amelyek visszafogják a társadalom fejlődését. Ez is része az átalakulásnak. Tudom, hogy egyáltalán nem könnyű a társadalmunk számára, hogy a hagyományos életformából a modern életformára átálljon, de azt meg kell értenünk, hogy mi a helyzetünk, és ez egyáltalán nem egyszerű. Azt is látom, hogy a föld felhasználással is problémák adódnak, és látunk tehát, én is látok hiányosságokat, és én ezeket bírálom is mindkét oldalon. Viszont én szeretném, hogyha az izraeli társadalomban valami megtörténne a diverzitás és a multikulturalizmus támogatása. Még itt Európában is, az Egyesült Államokban is, én egyébként kanadaiként is vagyok itt, nem csak izraeliként, úgyhogy én elmenekülhetek Kanadába, hogyha szeretnék. Látom, hogy mi történt Európában, Izraelben, az Egyesült Államokban, Kanadában. Nagyon fontos, hogy a multikulturalizmust, a diverzitást támogassuk, elősegítsük. A két ágazat között nagyon nagy, a két szektor között nagyon nagy a szakadék Izraelben, és arabként is, és zsidóként is ezen kell dolgoznunk hogy leküzdjük sztereotípiáinkat, előítéleteinket a másik táborral, úgymond szemben. A multikulturalizmus nagyon fontos tehát, de nem csak nemzeti szempontból, hanem például a, az egyéb kisebbségek elfogadásában is. Az beduin társadalomban, hogy visszatérjek az oktatási rendszerre, évente 5000 fiatal hagyja el a középiskolát, 23-24 középiskola van egyébként, és csak 16%-uk kezd felsőfokú tanulmányokba. Tudom, hogy ez veszély, de van itt esély és lehetőség is, több beruházásra van szükség, befektetésre, és azt látjuk, hogy a felsőoktatásban az főiskolákon, egyetemeken. Egyrészt azt mondhatjuk, hogy van egy szakadék az oktatási rendszerben, de mit tette az oktatási tanács? Pénzt alokáltak az diákok támogatására az arab szektorban is, hogy támogassák a nem zsidó fiatalokat, hogy részt vehessenek az felsőoktatási rendszerben. Ez már a kormánytól származik, tehát vannak jó dolgok is, amelyek most történnek. Nagyon fontos, hogy az teljes képet lássuk, nem csak fekete-fehérben. Én kutató vagyok, egyetemi professzor, én a kép egészét szeretném látni, ez egy színes kép, nem csak fekete-fehér. És van még egy dolog, amit szeretnék elmondani. Különbséget kell tennünk Izrael állam és az izraeli kormány között. Sajnálatos módon a legtöbben, és most az izraeli arabokról is beszélek, nem teszünk különbséget. Még egy másodperc, és még egy perc, és végzek. A kormányok jönnek, mennek, de az Izrael állam ebben egyetértünk, araboknak és zsidóknak egyaránt ebben kell élnünk. A kormányok változtathatnak politikájukon, de nagyon fontos, hogy a beduin közösséget segítsük az egy- együttélésben. Köszönöm, professzor úr. Most Rávia Áburávia asszonynak adom meg a szót, aki Negezben, az Moszava központban dolgozik, az arab-palesztin közösségeket képviseli. Szeretnének egy meghallgatást, illetve ez az ötlet, hogy az a bedoinokkal kapcsolatos meghallgatást megszervezzük, pontosan tőle származik. Nem fogjuk tudni sajnos kivetíteni az előadását, mert a későbbi előadásokhoz már egy Skype kapcsolatot beállítottunk, de kérem, hogy tartsa meg a felszólalását. Um, I... Köszönöm szépen. Az elismert eh, beduin faluk jogi eh, helyzetéről fogok beszélni. Ez a kérdés helyben is és nemzetközi szinten is már évek óta nagy figyelmet kap. Mint egy 70 eh, ezer bedőn él a Negívben, különösen az északi, a Negív északi részén, eh, elsősorban eh, jutenyésztésből és gyapottermelésből élnek, mint egy 500 ezer éker területet művelnek meg. 48-ban a legtöbb többségüket elüldözték erről a területről, és kb. 11 ezeren maradtak. A Negevben élő beduinok a palesztin kisebbség egyik őshonos részét alkotják, és a klasszikus ős lakos kisebbség definíciója mindenképpen igaz rájuk. Hagyományos szociális struktúráik vannak, és az új modern állam szabályai veszélyeztetik a tulajdonukat is, és a kultúrájukat, valamint a szokásaikat. Mm. El kell ismerni a beduin, elismerte Izrael állam a beduinok ős lakos státuszát néhány évvel ezelőtt, de a legtöbb izraeli mégis elmulasztja azt, hogy a különböző település, területrendezési tervekbe figyelembe vegyék az elismert beduin falukat. A beduin lakosságot Izrael kisebb területekre kényszerítette néhány évvel ezelőtt úgynevezett eh, korlátozott eh, vagy bekerített területekre. A beduinok mozgásszabadságát és más alapvető emberi jogait is korlátozták, szükségállapotot hirdettek a beduinokkal kapcsolatban, és több mint 60 éve belső menekülteknek számítanak. A 48 után itt ezen a területen élők földhöz, földtulajdonhoz fűgyődő jogait sem ismert el az izraeli állam. A bedőny lakosság jogfosztása általában szándékos cselekedet volt, szándékos intézkedésekkel fosztották meg a jogaiktalanegebben élő beduinokat, akik el, hogy veszítsék el a gazdasági alapjukat, a kultúrájukat. A Negebben nagy területek i módon elnéptelenedtek, és ezek átkerülhettek zsidó tulajdonba. Kibuszokat hoztak létre. A, jelenleg a beduinok a Negív területének a 3%-át birtokolják, ez kb. 3 millió ékernek felel meg. Mint egy 100 ezer beduin él 46 nem elismert beduin faluban, és csak 10 faluval kapcsolatban folyik az elismerési eljárás, de nem veszik figyelembe ezeket a településeket különböző település rendezési intézkedésekben sőt teljesen megtagadják a beduin falvakban, településeken élők földtulajdonhoz és más földtulajdonhoz fűződő jogaikat. A beduin falvak lehetetlen helyzetbe kerültek, és ez a mai napig is így marad. Jogilag nem kaphatnak építési engedélyt ott, ahol születtek, ahol felnőtték, ahol a családjaik élnek. Egyszerűen illegálisnak tekinti őket az állam, és folyamatosan a házaikat a lebontás veszély fenyegeti. 4000 házat már lebontottak, az el nem ismert falvakban, és nem jogsértést akarnak a beduinok elkövetni, hanem szükséghelyzetben cselekedtek így, mert az állam nem ismeri el a beduinoknak a tulajdonhoz fűződő jogaik, és emiatt kényszerültek jogsértésre. Nagymértékben láthatatlan polgárok, a beduinok, akiket megfosztják az alapjogaitól, mint a vízellátás, a szennyvízelvezetés, a villamos áram, áramszolgáltatás, az egészségügyi szolgáltatás vagy oktatás, ezeket egyáltalán nem vagy nem kielégítő módon biztosítják a beduinok számára miután a nem elismert falvak lakóinak nem biztosítják a legalapvetőbb szolgáltatásokat sem, ez úgy tekintető, hogy ez egyfajta büntetés, amivel nyomást akarnak kifejteni a falu lakók, lakók, lakosaira, és arra akarják kényszeríteni őket, hogy költözzenek el a hét kis környékbeli városba. A megszállt területen ezt a e, politikát e, figyel, figyelhetjük meg. A célja az, hogy politikai kontroll alá vonják a beduinokat, és minimális a e, csökkentsék a településeken a az infrastruktúrát diszkriminatív eh, politikát eh, alkalmaznak a lakókkal szemben, eh, lehetetlené teszik, hogy a korábbi megszokott életmódjukat folytassák. És a Negévben több mint száz új zsidó települést hoztak létre, átlagosan 300 lakosa van egy ilyen településnek, 60 gazdaság épült engedély nélkül, a kormány pedig úgy döntött, hogy visszamenőlegesen mégis elismeri ezeket a településeket, és a regionális tervezéskor ezeket már figyelembe veszik. Emil Herán falu például a Herán zsidóváros közelében jött létre. A Nemzeti Biztonsági Tanács korábbi elnöke Ehot Prauer elég ellentmondásos jogszabályt alkotott meg, és ezzel próbálta elüldözni a beduinokat a házaikból. Mintegy 70 ezer beduin kényszerült elhagyni az otthonát, és hiába fordultak bírósághoz a beduinok, a teljes egy közigazgatási folyamat keretében jósnak értek meg ezt, ami történt. A beduin lakosság arra kényszerült, hogy öt éven belül minden mezőgazdasági tevékenységet fejezzen be. Egy megfelelő kártérítési rendszer hiányában el kell hagyniuk a ez megélhetésüket biztosító minden lehetőséget. És a pedoin közösségek elüldözése a negemben folytatódik. Izrael politikája megsérti a beduinoknak a emberi méltósághoz, a kultúrájukhoz, a lakhatáshoz fűződő minden jogát, és a nemzetközi emberi jogi különböző kartákat, egyezményeket, amelyeknek a tárgya a, különösen az ősonos kisebbségek, de mindenfajta kisebbség védelme. Az izraeli hatóságok megtagadják a kulturális jelleghez, az otthonukhoz, a laktatáshoz fűződő jogokat. Nemzetközi humanitárius jog az ENSZ őshonos kisebbségekkel kapcsolatos határozatait is megsérti ez az izraeli politika nem lehet áttelepíteni teljes kompenzáció, illetve előzetes beleegyezés nélkül őshonos kisebbségeket. Az őseik földjén a saját természeti forrásaikat használva hagyományos életmódot akarnak folytatni. A beduinok és a tőlük jogtalanul elvett területeket vissza akarják kapni Összefoglalva, az Európai Parlament emberi jogi albizottsága el kell, hogy ítélje azt a politikát, amit a negebben élő beduinokkal kapcsolatban folytat Izrael állam. Fel kell hívni a bizottságot és az EU tagállamokat arra, hogy látogassanak el az el nem ismert beduin falvakba. Az Izraelhez fűződő kapcsolatokat felhasználva a Knesset és az izraeli kormány tagjaival is tárgyalásokat kell folytatni, hogy, és így az EU és Izrael közötti politikai párbeszédet felhasználva kell megakadályozni, hogy tovább folyjon a beduin otthonok elpusztítása. A Erőforrásokra van szükség az otthonok újraépítésének a támogatására, e, a emberi e, jogi aktivisták e, védelmet kell, hogy kapjanak, és a Negev Beduin falvaiban helyre kell állítani a jogot. Köszönjük szépen! Most Elena Mankusi Manteri kap szót, aki magasrangú tisztviselő és ezzel a kérdéssel foglalkozik. Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt ülhetek a panelen. Én az ENSZ azon ügynökségét képviselem, amely alapvető fejlesztési segítséget nyújt olyan palesztinoknak, akik Cisjordániában, Gázában, Jordániában és Szíriában élnek. Ma délelőtt a helyzetről szeretnék beszélni, és arról, hogy milyen aggájaink vannak a Cisjordániában élő palesztinokkal kapcsolatban. Az ott élő beduin törzsek többsége a Negev sivatagból származik, amely jelenleg Izrael déli részéhez tartozik. Öt fő törzset azonosítottunk, a Jahari Abne Arrahmedin, Rashid és Lazme törzseket, amelyek számos közösséget foglalnak magukban, akik a Jordán völgyében és Hebrontól délre élnek. A beduin közösségeket arra kényszerítették, hogy a Negevben elfoglalt hagyományos területeiket a 40-es évek végén, 50-es évek elején, elhagyják, miután folyamatosan összeütköztek az izraeli erőkkel. Az oszlói megállapodások aláírása után a C területen helyezkedtek el ezek a beduin törzsek, ahol az izraeliek továbbra is nagyon korlátozzák a tervezést és a környezetet, ahol a beduinok élhetnek. A C területet Izrael általában katonai célokra szokta használni, de meglehetősen jelentős mértékben Jeruzsálem körül olyan területeket is magában foglal, amelyeket új települések építésére használnak. Az Iwan eh, telepek eh, találhatók itt, eh, ahol 15 ezer új épületet húznának fel lakhatási célokra. Ez Jeruzsálem keleti része körül egy telepes gyűrűt hozna létre, és a nyugat-keleti útvonal mentén szintén egy övezetet alakítanak ki, ami a két állam megoldását lehetetlenné tenni, és ezzel Cisjordánia területi egységét teljesen megakadályozná. Ez jelentős politikai támogatást élvez, és ezért a terv az, hogy a beduin közösségek közül többet máshová költöztetnének át, mert a terjeszkedés akadályának látják őket. Jelenleg több mint 46 ilyen közösség él a Cisjordánia középső részén, és őket mind veszélyezteti az átköltöztetés. Az izraeli közigazgatás az izraeli katonaság civil ága valójában, és az érintettek körülbelül 7300-an vannak, a jelentős többségük menekült, és ezért ővelük is az én ügynökségem foglalkozik. Több mint 20 közösség, vagyis körülbelül 2300 ember pedig a Jeruzsálem-Jerikó folyosó mentén él, és ők is ki vannak téve az azonnali átköltöztetés kockázatának. Ehhez kapcsolódik a környezetükben tapasztalható fenyegetettség is. Ők olyan környezetben élnek, amelyeket nagy az izraeli hadsereg és közigazgatás okoz nekik. Az a kockázat áll fenn, hogy őket bármikor kényszerrel áttelepíthetik, és jelenlegi helyzetükben is folyamatos kényszer alatt vannak, ez a Genfi Egyezmény megsértése. Hadd magyarázzam el, hogy mit jelent ez a kényszerítő környezet. Először is ez azt jelenti, hogy a környezet tervezése rendkívül korlátozott. Ez azt jelenti, hogy a környezet bárre vonatkozó bármilyen terv, amelyet az izraeli hatóságoknak a beduin közösségek nyújtanak be, akár infrastruktúráról van szó, alapszolgáltatásokról, közművekről, szisztematikus elutasításban részesül. Ennek a rendkívüli korlátozott tervezési környezetnek köszönhetően fennáll annak a folyamatos kockázata, hogy az építményeket lebontják, az embereket pedig elköltöztetik. A hatóságok folyamatosan megfélemlítik a beduinokat, ez is nagyon gyakran megtörténik. Katonák vagy mások behatolnak a közösség területére, fényképeket készítenek, szóban fenyegetik őket, és bármilyen eszközzel próbálják rávenni őket, hogy fogadják el az átelepítési ajánlatokat. Ez a legeltetés és a hagyományos piacok korlátozása révén a hagyományos megélhetésüket veszélyezteti. A megfélemlítés szintén hozzájárul ahhoz, hogy ez a kényszerítő környezet kialakuljon. Szeretnénk elmondani, hogy azok az esetek, amelyeket az imént említettem, egyre gyakoribbá válnak. Viszonylag friss jelenség az, hogy ez szervezeten történik, és ez tükrözi az izraeli politikának ezt az irányváltoztatását. Magasrangú tisztviselők élnek az izraeli telepein, és személyes támadás érte az uniós nagykövetet is, azért, mert Jeruzsálem perifériája humanitárius segítségnyújtási programokat támogatott. A beduin törzseket tehát át akarják költöztetni. Függetlenül attól, hogy egy, egy beduin akár egyetért azzal, hogy elköltözön, vagy fizikailag elköltöztetik, ez az átköltöztetés mind a két esetben kényszernek tudható be, ugyanis a cisződeni övezetben jelenleg kényszerítő környezet uralkodik. És ez mindenképpen megsérti a Genfi Egyezményt. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a beduinok áttelepítése annak az eszköze lenne, hogy egy másik illegális tevékenységet tudjon folytatni az izraeli állam, ami az elfogadt területeken való telepek eh, felépítése, és ez illegális, ahogy azt már széles körben elismerték. Tehát eh, egy illegális eh, cselekedetet azért hajtanak végre, hogy egy másiknak ezzel megágyazzanak. Ami a beduin közösségeket illeti, a beduinok többsége kifejtette a közösségi képviselőkön keresztül azt a kívánságát, hogy nem kívánnak városias településeken élni, mert ez tönkretenni a hagyományos állattenyésztő életmódjukat. Ők szeretnének a jelenlegi helyükön maradni, és felszólítottak arra is, hogy várostervezési és, és ellátási lehetőségeket kapjanak. Az üzenetük az, hogy elfoglaló erőként Izraelnek nagyon egyértelmű üzenete van, és ez az szembe megy azokkal a kötelességekkel, amelyeket a humanitárius törvények rárulják. Az elfoglalt területeken élőkre vonatkozik a negyedik Genfi egyezmény, és ezért Izraelnek meg kellene védenie őket. Ezt, ezt a 49. cikk mondja ki, és ez biztosítja azt, hogy Izraelnek mindenféle erőszak és fenyegetés ellen védelmet kellene biztosítania, meg kell védenie a beduin törzsek élőhelyét és magántulajdonát, és tiszteletben kell tartani azt, hogy tilos az építményeik vagy otthonuk lebontása. Ezen kívül eh, meg kell könnyítenie az alapvető higiéniai és más szolgáltatások bevezetését. Ezért eh, felszólítják az izraeli államot arra, hogy eh, hagyjon fel ezekkel a politikáikkal. A beduin családok kényszerált költöztetésén kívül olyan politikák és programok vannak érvényben, amelyeket már korábban említettem, és amelyek hozzájárulnak a kényszerítő körülményhez. És a beduinokat arra kényszerítik ezzel, hogy elhagyják az otthonukat. Az izraeli hatóságok által folytatott politika a beduinok 60, a beduinokat, akiknek 60%-a gyerekekből áll, el ráveszi őket arra, hogy elköltözzenek a lakóhelyükről. A magántulajdon kisajátítása meg van tiltva, kivéve a közvetlen katonai szükségességet. Elfoglaló erőként Izraelnek tiszteletben kellene tartania a beduinok méltóságát. 1958-ban is kimondta a Genfi Egyezmény, hogy a beduin családok, illetve otthonaik védelem alatt állnak. A palesztin beduin törzsek városi területre költöztetése a C területen belül súlyos emberi jogi, nemzetközi jogi aggályokat vet fel, és az ENSZ főtitkár is kinyilvánította, hogy a javasolt terv tömeges kényszer áttelepítéssel egyenlő, és ez a Genfi egyezménnyel ellentétes, és a nemzetközi emberi jogi törvényekkel is szembe megy. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias. Nagyon szépen köszönjük. Most uh, Skype-on uh, fogunk uh, csatlakozni Karin Jubran úrhoz, aki a Betszalem uh, civil szervezet területén a képviselő.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 uh, and uh, in this parliament we will work to, to put on the agenda the, your testimony. Thank you very much. Tenemos muy poco tiempo. Nincsen túl sok időnk. Quiero que sepan todos que... Szeretném, ha mindannyian tudnák, hogy uh, ezt a kérdést uh, a palesztin állam uh, miniszteri tanácsosa, illetve Izrael követségi tanácsosa jelenlétében tárgyaljuk. Először is Pancseri úrnak adom meg a szót. Kérem, hogy röviden beszélnek, mert 412 kor fel kell függesztenünk ezt a vitát, hogy hán biztos sor folytatott vitán részt vegyünk majd. Köszönöm szépen! Köszönöm a vendégeinknek, hogy eljöttek, és persze egyet is értek velük. És azt gondolom, hogy Ámosz Óz szavait idézhetjük a konfliktussal kapcsolatosan, hiszen ő azt mondta, hogy itt nem a jó és a rossz harcáról beszélünk, hanem a helyes és a helytelen harcáról, és ő azt mondja, hogy Izrael az, akinek nincsen igaza ezekben az ügyekben. A beduin közösségeket <clears throat> folyamatosan az áttelepítés veszélye fenyegeti, és ez nagyon sok nehézséget és sok emberi jogi kérdést felvesz, felvett. Jelenleg eh, egy olyan területről, amelyet izraeli eh, telepek bővítésére jelöltek ki. Ezekkel a közösségekkel nem egyeztetnek, hanem olyan körülmények között tartják őket, hogy nincsen más választásuk. Folyamatos támadások érik eh, ezt a népcsoportot és az Európai Unió által szolgáltatott intézményeket is, mint például iskolák és alapvető szolgáltatások kerülnek veszélybe. Én a szocialista frakció nevében elmondhatom, hogy azon fogunk dolgozni, hogy egy sürgősségi állásfoglalás szülesen a bedőink közösségekkel kapcsolatosan, legközelebb Strasbourgon a plenáris ülésen. Köszönöm szépen. Rodriguez asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyszerűen a számból vette ki a szót. Szeretnék hozzátenni még egy dolgot. Erről már önök is beszéltek, a multikulturalizmusról. Én is ennek a témának a kutatója vagyok, és tudom, hogy nagyon sokszor a multikulturalizmus sokak számára azt jelenti, hogy vannak, akik dominánsak, másokat megtűrünk, elviselünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy mi a véleményük ezekről, erről a megközelítésről etnikai tisztogatásoknak is tanulni vagyunk. Auken asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarok elismételni semmit, nagy részt egyetértek az elhangzottakkal, de van két kérdésem. Először is a külügyi szolgálathoz. Azt szeretném megtudni, hogy a külügyi szolgálat mit tesz az EU által finanszírozott projektek folyamatos elpusztításával szemben. Ebeduinok otthonáról van szó, és volt májusban egy plenáris vita, ami nyomán a <clears throat> főképviselő nem tett semmiféle intézkedést, és ez a passzivitás továbbra is lehetővé teszi a pusztítást. Másodszor, a külügyi szolgálat tudná-e pontosítani a Harac egyik cikét, cikét november 7-én jelentez meg, hogy a közel-kelet tanácsi munkacsoport felszólította Izraelt, hogy megtérítse az elpusztított infrastruktúrák árát. <clears throat> És a Moszava központ előadójához is van egy kérdésem érdemese, hogy a tagállami diplomaták EU delegációja meglátogassa a beduin közösségeket. Én a palesztin delegációnak az alelnöke vagyok, és többször ellátogattunk már oda. Tehát a diplomaták mit tehetnének még ez a kérdésem? Végül az emberi jogi aktivistákkal kapcsolatosan. Őket hát, sok, tá- sok fenyegetés éri Izraelben. How do you see your possibilities to work probably and hogyan látja a lehetőséget a munkára, a feladataink ellátása, hogy a valós információt megkapjuk az emberi jogsértésekről, amikor Egyértelmű mandátumunk a fellépésre, hiszen itt törvényeket sértenek meg, és mi nem teszünk eleget ez ellen. Köszönöm, Oken Jeep úr. Köszönöm. Nagyon jól ismertette a helyzetet. már ami az érintett térségeket illeti, ahol magas a beduin népesség aránya. Ezeken a helyeken olyan emberekről van szó, akik hagyományosan nomád életmódot folytatnak, <clears throat> és ezek a problémák civilizációs problémák. A mi civilizációnk az ő kultúrájukhoz nem igazán megengedően viszonyul. A következő volna a kérdésem. Megfigyelték-e, hogy van valamilyen eredménye a tevékenységüknek, vagyis hogy nyomon követik a helyzetet. Tudnak-e pozitív példát is felhozni, olyan helyzeteket, amikor konkrét problémát sikerült megoldani valahol? Vagy pedig az Európai Unió politikainak van-e valamilyen pozitív hatása ezen problémák megoldására a beduin közössége kapcsolatban? Mi az önök várakozása? Milyen lépésekre, milyen intézkedésekre, reakciókra számítanak a parlamenttől és az európai intézményektől? Köszönöm szépen. Végül pedig Gerike úr kapja meg a szót, de kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy a vendégeinknek még időt kell hagynunk a válaszokra is, és ez nem lesz lehetséges, hogyha túl sokat kérdeznek, vagy túl hosszan. Még egy fontos kérdésem lenne. Az elnökségnek miért nem sikerült Izrael valamelyik képviselőjét is meghívni? Még van két üres szék a pódiumon, és jó lett volna a másik oldalról is hallani egy véleményt. Ami Izraelt illeti, itt vannak, hogyha még hagy egy kis időt, akkor a hölgy is szót kap. Az izraeli állam, ugyanis az egész országot figyeljék el, hogy figyelembe vegye, és nem csak barátokból áll a népesség, akik csak jót akarnak Iz- Izrael államnak. A e, Izrael jogállam megbízható struktúráinak az előnyeit több százezer ember élvezi, és vannak olyanok, akik Izraelt az utolsó emberi ki akarják, el akarják pusztítani. E, ha kérdezem, hogy miért ilyen a beduinok helyzete, és mondjuk az arab világ más részein hogyan élnek a beduinok. Egy dolgot azért lássunk pontosan. Az arab országokból több százezer zsidót üldöztek el, és őket Izrael állam menekültként fogadta be. Őket is elüldözték a saját otthonukból, és azért kellett menekülniük, mert nem volt esélyük az életre, ahonnan elüldözték őket. Ön most egy vitát, vitán vesz részt, hogyha azt szeretné, hogy válaszoljanak, akkor azoktól kell kérdeznie, akik itt ülnek, mert csak így tud válaszokat kapni. Nekik arra kell válaszolni, amit a képviselők kérdeznek. Ha ön választ is szeretne, akkor az egyéb felvetéseit másoknak felteheti később. Szeretne valamit kérdezni azoktól, akik most itt ülnek a pulpituson. Később beszélhetünk bármiről, mert különben le fogunk csúszni a napirendről. Tehát a központi kérdés, hogy az izraeli fél részéről milyen vélemény vagy állásfoglalásunk van? Az izraeli fél nincs itt, mint mindig meghívtuk az ülésre, és utána, hogyha van időnk, akkor megadjuk a szót neki a palesztin nagykövetel együtt. De minden esetre most megadom a szót körülbelül egy percben a meghívott vendégeinknek, hogy válaszolni tudjanak. Köszönöm, és ugyanabban a sorrendben tegyék kérem, ahogy először hozzászóltak. No, you begin, you begin in this. Akkor ugyanabban a sorrendben kérem. Köszönöm szépen. Amikor a beduin arab társadalomról beszéltem, akkor megpróbáltam a Negevben élő és a e, Galileában élő beduinokra koncentrálni. E, van itt egy e, űr azok, akik tanulmányozták a különböző indítványokat, és hogy ennek a gyerekekre gyakorolt hatását, ez, ez én voltam, nem Becelem és nem mások, és én figyelmeztettem a kormányt, hogy mindez hogyan érinti a gyerekeket őszintén szóval nagyon sok pénzt fordítanak arra, hogy javuljon az emberek életminősége. Azt látom, hogy egyre több a, a diák, a tanuló, vannak változások, én egyetemi tanár vagyok, úgyhogy én nem akarok itt promotálni senkit, őszintén beszélek. Igen, itt a földdel kapcsolatban van egy vita kérdés, és mind a két fél, az izraeli kormány és a pedőink közösségnek tárgyalnia kell, meg kell oldaniuk a föld tulajdon, a földdel kapcsolatos problémát. Ez egy nagyon nagy probléma. Én nem akarom igazolni sem a beduinok, sem a kormány lépéseit de azért az őshonos lakosokkal mindenhol foglalkozni kell. A multikulturális létformának ez egy kulcsfontosság komponense. És az elmúlt években Izrael politikája azért arra irányult, hogy van, akiket elfogadnak, van, akiket meg nem fogadnak el. És itt nagyon nagy különbség van a a tekintetben, hogy kit segítenek ellenségnek, most a bedűnök és a zsidók így tekintenek egymásra, és ez nagyon rossz, ebből fakad a félelem és a diszkrimináció. Köszönöm a kérdéseket. Azt hiszem, a legfontosabb kérdés a hatalmi viszonyokban rejzik. Nincs egyelő hatalmi lehetőség vagy dominancia. Most akár palesztinokról, akár beduinokról beszélünk, izraeli polgárokban nincsenek egyenlő lehetőségeik, mint a zsidóknak. Izraelben, Izrael nem beszélhet úgy magáról, nem mondhatja azt magáról, hogy demokrácia. Egyrészt a zsidók számára demokrácia, de viszont nem demokrácia az arabok számára. Mi nagyon egyszerű követelésekkel állunk elő, gyakorlatias követelésekkel. Hogyha összehasonlítják Izraelt más közelkeleti országokkal, akkor az OECD tagjának kellene lenni. De hogyha nyugati, demokratikus országokkal hasonlítjuk össze, akkor tényleg úgy is kellene eljárnia, mint ezek a demokráciák, és nem szabad ilyen agresszívan, hiszen lerombolni közösségek otthonait, ott nők, gyerekek maradtak a házaik nélkül, a, és ezek alapvető követelések. Köszönöm, Umra. Köszönöm. Itt a panelvita során a beduinok helyzetével foglalkoztunk, akik Izraelben laknak és az én hozzá, hozzászólásomban a, én a Cisziordániában élő palesztinokról beszéltem, az viszont megszállt terület. Itt nem csak a bedínok emberi jogi kérdéseit érintettem, hanem itt már a nemzetközi humanitárius jogi kérdésről van szó és ezt próbáltam meg felvázolni az előadásomban. Mi kérjük a politikusok, az EU intézmények támogatását. Elsősorban azért, hogy a beduin közösségek aggájait elismerve ne kényszerítessék őket arra, hogy elhagyják az otthonaikat itt különböző fontos szereplőknél lobbizunk, és meg akarjuk szüntetni ezt a diszkriminatív gyakorlatot. Azt akarjuk, hogy tartsák tiszteletben úgy azt, ahogyan ezek az emberek élni akarnak, és a humanitárius jog szereplői álljanak ki az elnyomott közösségek mellett. Most pedig az izraeli követség képviselőjének tudom megadni a szót, de csak egy pár percben, és utána pedig a palesztin állam képviselőjének. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Csak egy megjegyzés. Úgy tűnik, hogy nem kiegyensúlyozott ez a vita, csak a palesztin narratívára koncentrálnak, és hát Izraelt támadják egyértelműen. Az EU eh, nem akar eh, koordinálni az izraeli hatóságokkal, hogy amikor is eh, illegális struktúrák létesítését támogatják, és különböző jogszabályokat akarnak megszüntetni. A, a legfelsőbb bíróság eh, vizsgálta ezt a helyzetet, és a legfelső bíróság jóváhagyásával került sor a házak eh, lerombolására. Eh, humanitárius segélyel kapcsolatban folyik a koordináció, a nemzetközi humanitárius tekintetében vannak nézetkülönbségek, de nem lehet azt mondani, hogy mindenért Izrael felelős a e, tulajdontól megfosztás, e, a házak lerombolása, e, a humanitáris jog rendelkezéseinek a betartásával történik. És még egy dolgot tennék hozzá az, amit a professzor elmondott. A mezőgazdasági minisztérium a 70-es évek óta működik, és a beduinok földjeivel kapcsolatos rendelkezéseket is meghozták. Egyoldalú fellépések rontották el, rontották mindenképpen a helyzetet és a El, el hearing, el hearing. A meghallgatás a beduinok helyzetéről szól. az izraeli eh, követség eh, képviselőjét arról hallgatni, hogy ez kiegyensúlyozatlan vita, megmondom őszintén, hogy eh, kissé nevetséges. A palesztin követség képviselője. Köszönöm, elnök asszony, nincsen hivatalos szövegem, de amikor a megszálló erők képviselője beszél, az megdöbbentő, hogy az népesség áthelyezés egyáltalán nem új politika, vagy a létesítmények fenyegetése 48 óta létrehozott politika, és nagyon jól dokumentált története van, <clears throat> tényekkel lehet alátámasztani. Beszélünk, de csak 1967-től mostanáig 48 ezer palesztin lakóhelyet és létesítményt semmisített meg a 67 óta megszállás alatt tartott területeken. 230 település van a megszállt területeken, ahol Izrael folyamatosan bűncselekményeket követel, és háborús bűnöket azzal, hogy a palesztin népességet kitelepíti erről a helyről az is megdöbbentő, hogy Izrael az egyetlen olyan ország, amely erős partnerséget tart fenn az Európai Unióval. Olyan tényekről beszélünk, amelyek 60 éve ismeretesek. Ezeken a telepeken tisztviselők is élnek, és azt is tudjuk, elnök asszony, hogy európai állampolgárok, kettős állampolgárok is élnek ezeken a telepeken, európai állampolgárok, és szeretnénk őket is felelősségre vonni az általuk elkövetett cselekményekért. Köszönöm. Bueno, pues quiero agradecer. Köszönöm szépen. Sajnos eh, az Európai Külügyi Szolgálat eh, képviselő megbetegedett reggel, úgyhogy nem tudott eljönni. Az ECO főigazgatóság képviselő nem akar beszélni, de egyébként is kifutottunk az időből. Minden esetre köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm az izraeli nagykövetség, illetve a palesztin nagykövetség képviselőinek, köszönöm a vendégeinknek, és továbbra is védelmezni fogjuk a beduin közösséget. Köszönöm.